megjegyzések a 2012-es, 13-as naptárat illetik, és ugyanaz az eljárás. Higgins úr további, <clears throat> Joe Higgins és Ellen Kelly arról tájékoztattak írásban, hogy európai parlamenti képviselői mandátumok lejár, mivel az ír parlament tagjai választották őket. A hetes, az első szabályzat hetes cikkelje, kettes bekezdése azt mondja ki, hogy illetve a négyes per négyes cikkeljel összhangban a két képviselőt 2011. február 25-i hatállyal mentesítjük hivatali teendőiktől európai parlamenti képviselőként. Az utolsó közlemény Most pedig az egyszerűsített eresban elfogadott jogi dokumentumokról van szó.